So und. Good afternoon, ladies and gentlemen. Köszöntöm a kollégákat. I'd like to tell you that Mr. Buzek is... Buzek úr sajnos nem tud ma itt lenni, engem kért meg, hogy vezessem le helyette az ülést, és Grobacsek úr, az előadónk sincs itt, de mivel én az ECR frakcióhoz tartozom, mint ő is, ezért őt is én fogom helyettesíteni, és úgy látom, hogy általában elég kevesen vagyunk, úgyhogy lehet, hogy még mást is majd helyettesíteni kell. Először is nézzük a napi rendet. Megkapták, a dossziéjukban van az a tájékoztatás, amely a washingtoni utazással kapcsolatos, az csak május 7-én lesz. Van -e ezzel kapcsolatban bárkinek megjegyzése? Nincs. Akkor üdvözlöm előadóinkat. Köszönjük a bizottság nevében, hogy elfogadták meghívásunkat, és megszólalnak majd ma. Az energiaügyi ipari és kutatási bizottság régóta foglalkozik a piaci versennyel az energiaszektorban. Jó ideje, talán már 7 éve volt, amikor a harmadik energiacsomagot elfogadtuk. Annak is az volt a célja, hogy csökkentsük az árakat, több versenyt generáljunk, és szétválasszuk a termeléstől az árképzést. Eltelt 7 év, és azt hiszem be kell ismernünk, hogy még mindig nem tökéletes ez a verseny de azért haladtunk előre valamit. Az Európai Bizottság tervet dolgozott ki az Energia Unióra vonatkozóan, és saját kezdeményezésű jelentést írtunk, és az ECR frakció vállalta ezt magára Grabecsek úr révén. Az előadó a következőket mondta volna el, rövid leszek. Grobetsök úr, tehát azt mondta volna, ha itt van, ha időben idejött volna, hogy az energiaunió nagyon fontos téma az Európai Unió számára, és meg kell erősítenünk a belső energiapiacunkat. Hangsúlyozta volna, hogy az energia mixet nemzeti szinten kell kialakítani. Ehhez a személyes véleményem az, hogy ez a két kijelentés lehet, hogy egy kicsit ellentmondva van egymással, de ezt tudnunk kell kezelni. Az energiaügyi verseny az ipar számára jó, különösen annak a tükrében, hogy egyes európai országok teljesen deindustrializálódtak, és csak akkor ö, tudnak újra labdába rúgni ezen a piacon, hogyha versenyképesen tudják az energiát előállítani világpiaci árakon. Ami a mai meghallgatást illeti, szeretném tájékoztatni önöket, hogy három órát terveztünk a meghallgatásra. Ezt két részben fogjuk megszervezni, és minden előadás után, amelyek 20 percesek lesznek, lesz alkalom az eszmecserére. A tagokat arra fogom kérni, hogy két percben tegyék föl kérdéseiket, fogalmazzák meg megjegyzéseiket, hogy utána előadóink tudjanak is majd ezekre válaszolni. Az első panel címe több integrációt a gázpiacokon és a jelen kihívásai az Energia Unió és az energia ellátás biztonsága tükrében. Első előadónk itt van? Á, itt van mellettem, elnézést. Amikor elkezdtem a beszélemet, akkor még nem volt itt, tehát megjött előadónk, Andrius Kubilius úr, aki korábban Litvánia miniszterelnöke volt, az Energia Bizottság tagja most a Litván parlamentben. Tíz percet adok Kubilius úrnak. Elnök úr, köszönöm szépen, tisztelt parlamenti képviselők! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ilyen illusztris közönség előtt beszélhetek. Konkrét tapasztalatomról szeretnék beszámolni. Az energiaszektor átalakításával kapcsolatos tapasztalataimról. A mi esetünkben az Európai Unió közös energiapolitikája volt a vezérlő elv, és ez nagyon sokat segített nekünk, ez a kitűzött cél, hogy liberalizáljuk, okosan liberalizáljuk az energia rendszereinket, és integráljuk azokat az Európai Uniós rendszerekkel, rendszerekbe. Tehát mondom, kétszer is voltam miniszterelnök, tehát saját tapasztalatomból beszélek, utoljára 2008-tól 12-ig. És 2008-ban Uh, uh, Azzal uh, a szerencsében volt részem, hogy egy gazdasági összeomlás, összeomlás közepette választottak meg, és ugyan húsz éve politikai függetlenséget élvezünk, orosz partnereinktől való függőségünk továbbra is nagyon erős gazdasági energia ügyi értelemben. Ugyanakkor az Unió felé Ráadásul azt a kötelezettséget vállaltuk, hogy 2009-ig bezárjuk az atomenerőműveinket. Úgyhogy egyszerre sok kihívással kellett megküzdeni, és azzal a problémával, hogy száz százalékban az oroszoktól függünk a gáz, földgáz ellátás tekintetében. Csak európai politikai eszközökhöz nyúlhattunk, csak ezek segítségével tudtuk megoldani a helyzetet. A Gazprom nagyon keményen ragaszkodott ö, saját érdekeihez, és ellenállt, amikor függetlenedni akartunk. 2009-ben ö, fogalmaztuk meg a gázszektorra vonatkozó energiacsomagot, hatalmas reformokat jelentett ez, főleg a földgázágazatban a fő célja ennek az volt, hogy teljesen megváltoztassuk az energiamixet, és megteremtsük annak a feltételeit, hogy alternatív gáz források nyíljanak meg. A Gazprom ezt minden eszközzel próbálta megakadályozni, politikai, gazdasági eszközökkel egyaránt, de mi a balti államokban, a balti államok közül elsők voltunk abban, hogy elindultunk az elszakadás és a reformok útján. Mondom, a Gazprom ö, ellenállt. Mert attól is tartott, hogy mi rossz példa leszünk majd a többi balti ország számára, jogosan. És tehát legmagasabb politikai szintre helyeződött a, ez a csata, a gázárak ról szóló vita, amikor a Gazprom értesült arról, hogy a gázágazatunkat reformálni akarjuk, akkor a friss és korábbi döntések miatt ráadásul azzal a problémával álltunk szembe, hogy már a litván ö, tulajdonosi körben is többséget szerzett a Gazprom, tehát ö, nem volt beleszólási jogunk az üzleti döntésekbe, de mindezek ellenére megszerveztük az alternatív gáz szolgáltatást más forrásokból 2010-től. Építettünk egy tengeri folyékony gáz befogadó kikötőt, ez volt az első ö, alapvető lépés a független vagy a függetlenedés irányába. És a Gazprom nyomása ellenére, ugye mivel kis ország vagyunk, csak 3 millió lakosa van Litvániának, tudtuk, hogy egyedül nem leszünk elég erősek, hogy ellenálljunk minden tekintetben, és a reformok megmentése fenntartása érdekében szövetkeztünk az Európai Bizottsággal, annak idején ugye Öttinger biztossal és csapatával, és az ő támogatásukkal sikerült a reformokat végigvinni. Tehát mondom, az EU politikai eszközeire voltunk kénytelenek hagyatkozni, a Gazprom azóta is próbálja gátolni mind politikai, mind gazdasági eszközökkel a reformok megvalósítását, tehát folyamatos ellenszélben dolgozunk, dolgoztunk, de vizsgálatot indítottunk a Gazprom litvániai működése tekintetében, ezt kiterjesztettük egész Közép-Európára, ennek az eredményei ne, nem sokára várhatóak, és 2012-ben egyeztető eljárást kezdeményeztünk, és kimutattuk, hogy mintegy egy milliárd euróval tartozik nekünk a Gazprom az elmaradt fejlesztések miatt, amiket ígért 2014 és 20 közötti időszakra vonatkoztatva, és végül is sikerült némi eredményt elérni, egy új 2014-ig terjedő ö, energia csomagot fogadtunk el, megépítettük ezt a folyékonygáz kikötőt, és el is kezdtük ezen keresztül a folyékonygáz importját, 2014 közepén a Gazprom 20%-kal kénytelen volt az árait csökkenteni felénk, és több nagy energiavállalkozásban eladta részesedését, és teljesen kivonult Litvániából, a tulajdonosi körből. Tehát egyszerű a következtetés, az EU hátszerével, támogatásával, politikai eszközökkel óriási valódi változásokat sikerült elérni, megvalósítottuk az autonómiát, az energiállátási autonómiát, nem nincsenek olyan kényszerek, mint korábban a döntéseinkben, saját forrásokat is használunk, onnan importálunk, ahonnan akarunk, és most már az észteknek is szállítunk folyékony gázt a tengeri kikötőnk beérkező gázból, és a jövőben ez, ennek az aránya az összes balti országban, sőt Lengyelországban is nőni fog, és ha az EU továbbra is támogat minket ebben a törekvésünkben, akkor csővezeték is épül majd Litvánia és Lengyelország között, és akkor még akár Ukrajnába is tudunk exportálni majd gázt. Tehát következtetésképpen talán azt mondhatom, hogy az EU Energia Uniós koncepciója nagyon jó koncepció, szükség van rá, konkrét eredményeket jelent, főleg a mi térségünkben volt ez fontos. először voltunk képesek a történelem során kitörni a korábban teljes körű energiaizolációból, és diversifikálnunk sikerült az import piacot, és Köszönöm, hogy meghallgattak, és köszönöm az EU-nak is ezt a támogatást. Köszönjük, Kubilius úr. Most második előadónk következik Claudia Kempfert asszony, aki a Hertie School of Governance, egy magánegyetem professzora az Berlinben. Parancsoljon! Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt hallgatóság, hölgyeim és uraim, megköszönöm a meghívást. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Most röviden szeretnék egyfajta áttekintést adni azzal kapcsolatban, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézni az energia belső piacnak, illetve az energiauniónak. Néhány diát készítettem, hogy erről be tudjak számolni. A legfőbb kérdésünk az, hogy az energiaunió lehet-e ösztönzője az energia, energetikai átállásnak. Mit kell tenni európai szinten ehhez? Van egy 80%-os kibocsátás csökkentő célkitűzésünk EU-s szinten. Ahhoz, hogy ezt elérjük, még nagyon sokat kell tennünk. Elektromos, az elektromos, a villamos szektorban is és máshol is. Aztán ez egy hosszú távú célkitűzés 2050-ig kell elérni. Nézzük meg a a hamarabb bekövetkező vagy teljesítendő célkitűzéseket. Megnézzük jelenleg, hogy hogyan teljesítenek a, az EU-s országok. Nem tudom, látják, amit mondok? Um, and, and we see some increase also. Tehát látható, hogy a keleti, a keleti országok már csökkenés, tapasztalható más országokban pedig növekedés. Ahhoz, hogy a 2050-es célkütőzést elérjük, mindenképpen kellenek ösztönzők. Milyen eszközeink vannak? Van egy kibocsátás kereskedelmi piacunk, jelenleg nagyon alacsony a széndiokszid ára, hogyha ez így marad, akkor nehezen elérhető hosszú távon a 2050-es célkütőzés, jelenleg 7 euró az ár, ahhoz, hogy valami eredményt elérünk, sokkal magasabb árakat, sokkal magasabb árakra van szükség, és ez politikailag mennyire elérhető. Nem az egyetlen célkitűzésünk, van egy megülő energiaforrás célkitűzésünk, erről is van egy ábra, ezt majdnem elértük már. De az Energiaunió kiváló lehetőség a hosszú távon is, megújuló energiaforrás szempontjából. Meg kell érteni, hogy milyen célkütőzésekre van szükség, és látható, hogy az egyes tagállamok elég jól állnak, de kérdés, hogy hosszú távon mi lesz ezzel a tendenciával. Nézzük az egyéb eszközöket, illetve a különböző intézkedések harmonizációját. nagyon ö, domináns pozícióban van most a ö, tarifamentes, a, a, a feed-in tarifarendszer. Aztán fontosnak tartom azt, hogy több legyen a pályázat európai szinten. Sok országban most tesztelik a tenderrendszert. Németországban még mindig közvita van arról, hogy eh, szükség van-e egy ilyen tenderrendszerre. Ha megnézzük a hagyományos energiahordozókat, akkor láthatjuk, hogy ezekre is vonatkoznak különböző, eh, erre is vonatkoznak különböző támogatások, de nagyon fontosnak tartom a megtakarítás és a kapcsolatos célkütőzéseket még mindig 10 milliárd eurós támogatást kapnak ezek az energiahordozók. Országról országra eltér a helyzet, de a megújuló energiaforrásoknál is elég sok rendszer, támogató rendszer van. Kérdés, hogy ezeket hogyan lehet harmonizálni. Kérték tőlem, hogy beszéljek a beruházási rendszerekről is. minden attól függ, hogy, röv, hogy rövid vagy hosszú idő alatt kívánunk áttérni, hogy mennyire fektetünk be a különböző új technológiákba, hogy mennyire veszük gomolyan az energiahatékonyságot, illetve a különböző technológiákkal hogyan próbálunk meg azon lenni, hogy a kibocsátást csökkentsük. Jelenleg az infrastruktúrális sokat beszélünk, nem csak a villamos energia területén, hanem földgáz szempontjából is. Ugye sokat beszélünk a földgázról, meg mindig nagyon rá vagyunk utalva az orosz gázról. A jelenlegi helyzetben, nagy mondható, hogy leginkább a kelet-európai országok rászorultak, illetve a balti államok. Now the question is though how we can reduce this dependency. Hogyan lehet ezt a függőségi viszonyt csökkenteni, mit lehet vele kezdeni? Egy a DAW, a Német Gazdasági Kutatóintézet egy tanulmányt készített, azzal kapcsolatban, hogy az energiabiztonságot hogyan lehet javítani. Egyértelműen arra jutottak, hogy az Oroszországgal, az Oroszországgal kialakított függőségi rendszer csökkenteni kell. Nemzetközi piacról lehet beszerezni például egyéb földgáz, van ott elég földgáz és egy szimulációt is készítettünk, például a cseppfolyós földgáz részesedését is lehetne növelni az, a jövőben. Már most is nagyon sok ilyen cseppfolyós földgáz terminál van európai országokban, Németországban is van például. Ezáltal is lehet csökkenteni az orosz gázi importot, illetve diversifikálni is lehet az energiamixet. Aztán mi a helyzet a tulajdoni viszonyokkal? A Gazprom nagyon sok esetben eh, tulajdonos, Európában is, eh, South Stream-mel kapcsolatban is, de a tárolási eh, infrastruktúra esetében is elmondható ez. Németországban, Lengyelországban, Ukrajnában és Szerbiában tipikus ez. Ahhoz, hogy kevésbé legyünk függőek, nagyon fontos az importok diversifikálása, illetve meg kell nézni azt is, hogy a részvény arányok hogyan alakulnak, főleg ilyen nehéz geopolitikai helyzetben. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy beruházunk az infrastruktúrába, így javíthatunk az energiaunión, különböző tanulmányok másként vélekednek arról, hogy hogyan kell kinézni ennek a beruházási sémának. Fontosnak tartom, hogy a, hogy a villamos energia eladási láncokba, illetve hálózatokba, illetve az áttételi láncokba is beruházzunk. 2030-ra 30 milliárdot kéne ebbe a területbe beruházni, de fontosnak tartom, hogy a szűk keresztmetszetek problémáját elkerüljük, illetve hogy költséghatékony megoldások szülessenek. A földgáz területén is készült egy tanulmány, a földgáz infrastruktúrába is be kell ruházni, itt is vannak szűk keresztmetszetek Dél- és Dél-Kelet-Európában és javítani kell a jelenlegi földgázvezetékrendszert, optimalizálván a helyzetet, illetve, hogyha kell, akkor meg is kell fordítani a gázáramlásának irányát kelet-nyugati viszonylatban, de gondoljunk Norvégiára is, tehát ezeket a kapcsolatokat kell javítani. Végezetül Hadd mondjam el azt, hogy az Energiaunió nagyon sok kihívást jelent, de ez sokszor lehetőség is, amelyeket ki kell használni. Például fontosnak tartom, hogy másoktól kevesebbet kell importálni, például Oroszországtól. Ott van le- kiegészítésként a földgázpiac, és kiváló lehetőség ez az arra is, hogy hosszú távú célkitűzéseket el tudjunk érni. De fontos, hogy konkrétak legyenek a célkitűzéseink, és hogy legyen egy prioritási listánk, például a megújuló energiaforrásokra vonatkozóan a energiahatékonysággal kapcsolatban, vagy a kibocsátás csökkentéssel kapcsolatban itt 2020 2030-as cégkütőzéseink vannak. Kérdés, hogy mit tehet az Energia Unió azért, hogy az egyes szempontok tekintetében elérjünk valamit, tehát minden egyes, minden egyes területen kellene konkrét célkütőzések, energiahatékonyságban és megújuló, megújuló energiaforrásokra vonatkozóan, biztonsági szempontból is. Minél kevesebb energiát használunk fel, annál hatékonyabbak vagyunk, és annál biztonságosabb is a rendszer. Sokszor nem csak európai szinten kell valamit tenni, hanem a harmonizáció területén is el kell valamit érni. Én úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy legyen egyfajta jövőképünk az Energiaunióban. Ez segíthet az energia, energetikai átállásban az egyes tagállamokban, segíthet a technológiai innovációban, csökkentheti a függőséget az energiaimportban, meg, ö, csökkentheti a ö, megújuló energiaforrások árát, illetve hosszú távon olcsóbb ez, mint a hagyományos energiaforrásokra való támaszkodás. Köszönöm, Kempfert asszony! A kérdések következnek. Ma az egyszeres koordinátor szerepében is tetszelgek. Először egy elméleti kérdést szeretnék mindkettőjüknek feltenni. Egyrészt szeretnénk, hogyha a tagállamok dönthetnének az energiamixről. Ez az egyik célkitűzésünk. A másik pedig az, hogy azt szeretnénk, hogyha lenne egy igazi európai belső piac. A két dolog mond egymásnak? Önök szerint. Következő kérdést Kelly úr fogja föltenni. Yeah, thank you very much for the presentation. Köszönöm az előadásokat. Végül is megfigyelnek, a, megfelelnek a néppárti álláspontnak. Nagy hatása volt rám az, amit az imént hallottunk a cseppfolyós terminálokról. egyrészt kevésbé függünk így az orosz földgáztól, másrészt pedig gyakorlati szempontból sem elhanyagolható lesz ez majd. Kérdésem. Önök szerint hány ilyen terminálra van szükség? Legyen minden országban egy? Másik kérdés. Hogyan lehet ezeket az energiaterminálokat hatékonyan felhasználni? Lehet, hogy megépülnek ezek, de nincsen összekapcsolódás, megfelelő összekapcsolódás. Aztán a energiaforrások. Ez nyilván rendkívül lényeges dolog, de kérdés, lehet-e szinergiákat létrehozni az energiaterminálok, tehát a cseppfolyósgáz eh, terminálok, illetve a különböző tengeri energia terminálok között szél, tengeri szélenergiára, vagy apály, dagály energiára gondolod? Van ennek a szinergiának értelme? Érdemes méretgazdaságot létrehozni? És több ágazatot összekapcsolni? ennek lenne értelme, ennek, ebben látnak rációt. Köszönöm. Következő kérdés. Tolja azt Grazie. Köszönöm szépen. A professzor asszonynak szeretnék föltenni egy kérdést. Per chiedere Okay, okay. Tehát, szeretném megköszönni az előadásokat. Azt hiszem, hogy ezekkel az előadásokkal jobban fogjuk érteni a jelenlegi helyzetet. Két kérdésem lenne. Az első a 10 milliárdnyi támogatásra vonatkozik. Ugye európai szinte jelenleg ennyit kapnak a foszilis energia hordozók, ennyit kap a foszilis energia hordozók ágazata. Erről szeretnék többet adni, hogy oszlik ez meg az európai tagállamok között. Önök egy tanulmányt készítettek erről, mi a következtetés ennek. Láthatod, hogy vannak olyan országok, akik komolyabban részesednek ezekben a, ezekben a ö, támogatásokban, ez mennyiben torzítja a versenyt, ha egyáltalán. Tehát pontosan hogyan néz ki ez a támogatás, mit gondol róla, és milyen következményei vannak. Második kérdésem, ez hát rövidebb. A beruházásokkal kapcsolatban mire lehet számítani? Említette, hogy a tanulmány szerint 30 milliárdra lenne szükség 2030-ig körülbelül. ez a különböző rubrikák mire vonatkoznak? Itt van egy táblázat a villamos energiával kapcsolatban. Ön csak a berlini tanulmányt ismertette, ott ugye 30 milliárd van, de egyéb tanulmányok erről másként vélekednek, hogy hogyan kell értelmezni azt a táblázatot. Thank you, and, uh, Köszönöm szépen. A következő kérdést Kirtesz úr teszi föl most a, a Guétől. Köszönöm szépen a szót, és köszönöm az előadóknak a nagyon izgalmas előadásokat. Meg kell erősíteni a nemzeti gáz és villamos árampiacokat. Szerintünk ez az energiaizolációból való kitörésnek a módja. Kubilius úr helyesen helyes stratégiát vázolt föl, Litvánia stratégiája bevált, és szerintem Dél-Kelet-Európa a mediterrán térség országainak az izolációja is valamilyen hasonló módon lenne elérhető. Javítani kéne a hozzáférést a különböző hálózatokhoz, energiahálózatokhoz, energiaforrásokhoz, és ez közös érdek is Európában. Sok ország küzdködik azzal, hogy nem elég autonóm, és hiányzik az infrastruktúra. Tehát infrastruktúrát kell építeni, teljesen össze kell kapcsolni az európai gáz és villamos árampiacokat, hogy bárhol bárki ö, választhasson, hogy melyikhez csatlakozik. És mindezt alacsony szén kibocsátás mellett kell megvalósítani ebben segíthet újabb vezetékek építése. Szeretném előadóinkat megkérdezni arról, hogy önök szerint hogyan lehetne ezeket a célokat elérni. És tudjuk, hogy a földközi tenger térségében is fontos erőforrások vannak még, amiket ki lehetne aknázni, mégis ezek az országok izoláltak, nem férnek hozzá sem a saját, sem mások erőforrásaihoz. Tehát valamilyen módon szerintem Dél-Kelet-Európában erőteljesen ösztönözni kéne például a folyékony gáz terminálok építését. Hiszen tengerparti országok és hát valonság, hogy nem élnek Afrika és a közel-kelet közelségével. Ez az európai és egyes országok energia elszigeteltségének ö, megoldásának útja. Tambolán úr következik az EFTD frakcióból. Csak nagyon röviden. Örülök annak, hogy elkezdtünk beszélni a foszilis energiahordozók támogatásáról. Mindjárt nyilván meghallgatjuk az erre kérdés adott választ. A verseny szabályok és a szabad a versenyszabályok miatt valószínűleg torzul a támogatással, a támogatásokkal a helyzet. Kérdés, hogy mi történne akkor, hogyha ezek eltűnnének, kérdésem, hogy az energia szegénységre milyen hatással vannak ezek a támogatások. Sokszor az energia szegénység pont azokra az országokra súlyt le leginkább, amelyeken a válság, amelyektől a válság is a legnagyobb áldozatot követelte. A következő kérdést Pázsitis úr kívánja fölteni. Köszönöm szépen elnök úr a szót, és köszönöm a két előadónak is, főleg a litván előadónak, hogy bemutatta, hogy széllel szemben is lehet nagyon jó döntéseket hozni. Kublius úr, mi is szembe nézünk hasonló problémával, nyomást gyakorolnak Közép-Európára, és ugye sok országnak nincsenek megújuló erőforrásai, kevés eszközhöz, alternatívához nyúlhatnak. És sajnos hiányzik a szolidaritás is. szeretném tudni, hogy előadónk szerint nem kellene-e a szolidaritásról vitát indítani. Egy komolyabb, mélyebb, valódibb energiaunióról. Mert egyes országoknak ez nagyon hasznos lenne hosszú távon, konkrétabban elmondom, hogy mire gondolok. Litvánia ugye Lengyelországgal csővezeték kötötte össze magát. Ez Litvániából indult ki, és ezt a földgáz ellátás javítására hozták létre. És most, hogy ez elkészült. A lengyelek azt mondják, hogy egy magasabb szinten kellene az ilyenfajta együttműködést megvalósítani. És itt jön be a szolidaritás kérdése, meg kéne nézni, hogy az egyes tagállamok mennyire elkötelezettek egy valódi energia unió mellett. Meg kéne egy kicsit piszkálni ezt a kérdést, minden tagállamnak megvan ebben a maga feladata, hogy tényleg létrehozzunk egy energiapiacot, amelyben minden ország egyforma intenzitással részt vesz, annak ellenére, hogy földrajzi adottságaik persze különbözőek. Benson úr a következő kérdező. Köszönöm, elnök úr. Claudia Kempferthez szeretnék kérdést intézni. Kicsit aggódom, amikor azt látom, hogy Kelet-Európában milyen jelentős még mindig a külföldi tulajdon, főleg a Gazprom dominanciájáról van itt szó. Gyakorlatilag minden kelet-európai országban. Hogyan lehetne garantálni azt, hogy domináns pozíciójával ne ilyen vissza a Gazprom? Köszönöm. Mivel nem nincs több jelentkezés. Megadom Kubilius úrnak először, aztán pedig Kempfert asszonynak a szót, hogy válaszoljanak a feltett kérdésekre 5-5 percben. Köszönöm. Egyes kérdések ismétlődnek, bár különböző emberek tették föl őket. Hangsúlyozni szeretném, hogy eh, az EU és a nemzeti erőforrások eh, összesítése, egyesítése, és ennek a mikéntje feltétlenül megfontolandó. Nekünk pozitív a tapasztalatunk, és kiemelném az EU szerepét. Az EU-nál van a döntés, hogy fontos infrastruktúrális projektek megvalósulnak-e vagy sem, amelyeknek nagyon nagy regionális kihatása lehet. Mi ugye elszigeteltek voltunk teljesen, és ezért volt érdekünk, hogy minden áron csatlakozzunk a svéd, a lengyel, a szomszédos országok energiahálózataihoz, Észtországhoz, Finnországhoz, és nagyon egyszerű a következtetés, amit a saját tapasztalatom alapján azt hiszem levonhatok. Szükség van egyfajta nemzeti egoizmusra is, amely a mi esetünkben persze egybeesett az európai érdekkel. Amikor ezt a reformcsomagot elkezdtük megvalósítani, akkor tudatában voltunk annak, hogy a Gazpromot ezzel feldühítjük, és amikor úgy döntöttünk, hogy megépítjük a folyékony gáz terminált, akkor nagyot kockáztattunk. És egyből tudtuk, hogy a regionális terminálok megépítésének megtárgyalása túl sok időt venne igénybe. Tehát nem várhattunk arra, hogy a szomszédországokkal mindenben megegyezve közös terminálokat építsünk. Tehát nyilván jó lett volna a svédekkel is megteremteni a közvetlen összekötetést, de Láttuk realisztikusan, hogy ennek rövid távon nincs esélye, és unilaterális módon léptünk. Tudtuk, hogy túl hosszú idő lenne másokkal egyezkedve létrehozni egy ilyet, ezért úgy döntöttük, hogy megépítjük magunk. Mert ha 2014-ig ez nem épült volna meg, akkor a Gazprom addigra kiszorította volna az összes litván tulajdont az energiapiacról, tehát fel kellett lépni, és most működik a dolog, biztonságot jelent az egész régió számára, az árakat is lenyomta. Tehát néha képesnek kell lenni bátor döntéseket hozni, ezek a dolgok nem úgy működnek, hogy valaki kitalálja, hogy innen odaépítsünk valamit, és az megvalósul, hanem évtizedes projektekről van szó. Tehát néha, és ráadásul kisországoknak gyakran várniuk kell a nagyobb országok jó akaratára, támogatására, ezt mi nem tudtuk volna kivárni. És még így is nagy a kihívás a villamos energia rendszerünkben ugyanez a tét most, hogy mennyire sikerül az orosz ellátótól függetlenül. Tehát a kérdés továbbra is aktuális biztos, hogy regionális összefogásra lenne szükség a balti országok között, sőt Lengyelországgal is. És kicsit kérdéses, hogy ezzel mennyi időt vesztünk, hogyha tárgyalunk. Jó az, hogyha néha az EU valami mögé beáll, és lendületes végrehajtását támogatva, Később aztán persze az együttműködést is kialakítva megvalósul valami. Tehát én a tettek embere vagyok, és ez a véleményem az infrastruktúra építésről. Én nagyon nagy híve vagyok a folyékony gáztermináloknak, főleg amióta ugye az árak mennek lefele, és Amerikában új erőforrásokat fedeztek föl, van értelme a dolognak, és tény szerintem is, hogy a földközi tenger térségének is sokkal kisebb lenne a kiszolgáltatottsága, hogyha építenének terminálokat. Bácsitus úr kérdésére, hogy a szolidaritással mi a kérdés, szerintem ha a bizottságnak több kompetenciája lenne, akkor az európai országokat is több szolidaritásra tudná rávenni. Ami a foszilis energiahordozókat illeti, szerintem szigorú európai politikákra és célokra van szükség. Az energia unió lendületes megvalósítására, hogy egységesebb legyen a szabályozás, az egyes nemzeti szabályozások között kevesebb legyen a különbség, hogy ne alakulhassanak ki óriási monopóliumok. Ez kicsit a bankunióhoz is hasonló kérdés, ahol közös megközelítés nélkül nem nagyon lehet elérni az egyes kiugróan különböző feltételekhez kötött állami támogatások körét. Köszönöm, köszönöm elnök úr, köszönöm a kérdéseket. Csak 5 percem van, ezért nagyon nem tudok részletesen válaszolni arról, hogy hogy néznek ki a foszilis eh, energiaforrás támogatások, de szívesen elküldöm önnek a mi tanulmányainkat, illetve más tanulmányokat is. Ezeket a támogatásokat vizsgáltuk meg, ott van például a szén, Németországban is vannak ilyen támogatások, vagy vannak a dízelre vonatkozó kivételek, aztán a különböző áttételi az, ezekre a hálózatokra, ezekről a hálózatokról is készítettünk, az áttételi hálózatokról tanulmányokat, és ezzel kapcsolatban nagyon fontosnak tartom a szolidaritás kérdését. Ennek is fontos a szerepe, hogyha megnézzük a hálózatot, a csőhálózatot. Például a délkeleti országokban növelni kéne a hatékonyságot, illetve meg kell tudni változtatni az, az áramlás arányát. Sok, sokszor ha Nos lenne az, hogyha a nemzetközi piacról szereznénk be, be a földgáz. Egyébként, ami a gázforomra szóló tanulmányt illeti, a biztonsági szempontokat is meg kell vizsgálni. Az energiabiztonságra tehát gondolni kell, hogy mi a helyzet akkor, hogyha nem csak a csővezetékeket birtokolják, birtokolja a Gazprom, hanem például a tároló infrastruktúrát is. Ezért lenne fontos például a cseppfolyós földgáz terminálok megépítése, nem csak Németországban, hanem máshol is. Ezért fontos a diversifikáció, és ne felejtjük, hogy van elég földgáz a nemzetközi piacon, ezt fel lehet használni, nem minden terminált használják ki maximálisan, vagy használnak ki maximálisan, de ezt lehet fejleszteni, és ezáltal csökkentjük függőségünket is Oroszországtól. Mint említettem, a szolidaritás nagyon fontos. Az Energia Unió egyik alapköve lehetne ez a szolidaritás. Aztán harmonizáció kérdése. Mennyire kell, hogy rendszerünk harmonizált legyen, például a támogatásokat illetően, vagy a energia felhasználásra vonatkozó tájékoztatást illetően, hát ez nagyban, nagyban az a nagyban az egyes tagállamoktól függ. Közösség a célkitűzéseink hatékonyságra vonatkozóan, megtakarításokra vonatkozóan, illetve arra vonatkozóan és hogy mennyire akarjuk magunkat függetleníteni az orosz földgáztól. És itt nem csak a balti államok fontosak, hanem a dél, délkeleti tagállamok is. Hogyha nem tudjuk javítani a vezetékrendszert, nem tudjuk hatékonyabbá tenni, akkor egész egyszerűen nem valósulnak meg az energiabiztonsági normáink, főleg a földgáz ágazatban. Az energiaunióban a földgáz domináns marad, a rendszernek erre van szüksége, szüksége. Én elképzelhetőnek tartom, hogy a földgáz turbinákat kombináljuk megújuló energiaforrásokkal, meg kell nézni, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. Miután az energiaunióra energiaunió esélye megvan, ezért ezt komolyan kéne venni, és ebből kiindulva kéne az egyes célkitűzéseket megfogalmazni. Köszönöm szépen, Kempert asszony! Megköszönöm mind a két nagyon érdekes előadást Kubilius úrnak és Kempfert asszonynak. Ezzel a meghallgatásunk első részének végére értünk. Most kérném a második rész előadóit, hogy páradjanak fel ide, foglaljanak itt mellettem helyet. Miközben ezt megteszik, bejelentem a második panel címét. A belföldi energia energiatermelés szerepe, az összekapcsolódások biztosítása, a kibocsátás csökkentés piaci aspektusai, illetve a megújuló energiaforrások kérdése. Louis Satien lesz az első hozzászólónk, aki 2004-től 2012-ig elnök vezérigazgatója volt a Red Electrica de Spanyának, a spanyol villamos energia áttételi rendszernek az elnöke. Most 10 perce adom meg neki a szót, de ezt nem muszáj kiasználni. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselők! Hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy lehetőséget kapok erre a mai előadásra. Beszélni fogok arról, hogy az energetikai álli, átállás hogyan történt nálunk. Először, az első gondolatom arra vonatkozik, hogy ennek az át, átalakulásnak, ez az átalakulás nem úgy nézett ki, mint ahogy azt képzeltük 15-20 évvel ezelőtt, akkor azt képzeltük, hogy ez erre azért lesz szükség, mert elfogynak az energiaforrások, hanem azért, mert harcolunk a klímaváltozás ellen, illetve megtörtént a technológiai fejlődés, innováció, tehát egyre több olyan elérhető technológia van, amely széndiokszidmentes szél, napenergiára gondolok, illetve javult a technológia a tárolásban is, a fogyasztás is intelligensebb lett, tehát erre is vonatkozik az átállás, és egyre több döntést képesek most már hozni a fogyasztók is, illetve a szolgáltatók is. Az energia, az rendszerből való szénkivonásnak immáron ez áll a központjában. Tehát technológiai átállásról beszélhetünk. Bizonyos technológiák megérettek arra, hogy ellássák ezt a szerepet. Ezek olyan technológiák, amelyeknek nagyon alacsony, a, ö, amelyek nem, amelyeknél nem igazán beszélhetünk mértékgazdaságról, méretgazdaságról. És azt kell elmondjam, hogy a villamos energia rendszernek a súlypontja megváltozott, és egyre lejjebb kerül ez a súlypont. És láthatjuk azt, hogy egyre inkább, egyre aktívabban vesznek részt ebben a rendszerben a fogyasztók, akik részben esetenként akár lehetnek energiaellátók is, tehát generálhatnak is villamos energiát. Láthattuk tehát, hogy a, ez a súlypont közeledett a fogyasztókhoz. Ez azonban kihívásokat jelent technikai, technikai és szabályzó szinten is, és ez nagyban összefügg azzal, hogy az Európai Unió belül hogyan kell elképzelni az energiauniót. Ami a műszaki kihívásokat illeti, a kérdés az, hogy hogyan lehet működtetni egy olyan rendszert, ahol nagyon sok az olyan energiaforrás, nagyon magas az olyan energiaforrás aránya, amelyek nem folytonosan generálnak elektromos áramot, energia, villamos energiát, illetve földrajzilag is nagyon szétszór területen helyezkednek el. Gondolok például a napenergiára, vagy a villamos energia mikro, gen, mikro létrehozására, tehát a háztartásokból történő energia létrehozásra. Nos, ezekre a kihívásokra a válaszok egyrészt az ellenőrző rendszerek fejlődéséből származnak. Spanyolországban tanulja, és részesen voltam annak, hogy egy megújuló energiaforrások központját hoztunk létre. Láthattuk, hogy hihetetlenül, nagyon, hihetetlenül nagy a ö, fluktuáció a szélenergia létrehozásában. Tehát meg kell találni a meg, meg kell találni hogy hogyan lehet átállni egy nagyon szeles időszakról, egy kevésbé szeles időszakra. 17 milliárd megavatnyi különbség van a két állapot között, tehát be kell találni valahogyan a kettő között az átmenetet. A megülő energiaforrások ezen tulajdonságára, tehát meg kell találni a megoldást. Aztán fontos, hogy a gépek is bírják ezt az instabilitást, aztán a tároló infrastruktúrát is fejleszteni kell, és Spanyolországban vannak, megvannak a különböző erőművekben a hagyományos tároló lehetőségek, ezt kell fejleszteni, illetve meg kell nézni azt is, hogy a kereslet hogyan járulhat hozzá a kereslet-kínálat egy, egyensúlyához. I, muy importante, es Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a villamos energia hálózatok összekapcsolódását megoldjuk. A hálózatokra nagyon nagy hangsúly és teher helyezkedik, helyeződik, intelligens hálózatokra van tehát szükség, hogy az aktív fogyasztást, illetve az energia fejlesztést egy időben tudja kezelni. És nem csak a hatékonyság, a gazdasági hatékonyság javítása miatt fontosak ezek az összekapcsolódások, hanem műszaki szempontból is növelheti a hatékonyságot, a változékonyságot, például a megújuló energiaforrások változékonyságát lehet ezáltal egy ilyen rendszer által kompenzálni. Mint említettem, szabályzati szinten vagy szabályozási szinten is komoly kihívások merültek fel. Nagyon különböző, nagyon különbözik a mostani energiamix a 10 vagy 15 évvel ezelőttitől nem volt meg egy évtizeddel ezelőtt például a klímaváltozásra vonatkozó szempontrendszer. Akkoriban nagyon magas volt az energia, megújuló energiaforrások előállításának a költsége, illetve eltérő volt az, hogy melyik energiaforrás esetében van magas fix, köl, fix költség, vagy alacsony fix költség, és, hol, és a változó ö, rész ö, mennyire magas vagy alacsony költségű. A klímaváltozás elleni szakpolitika nem egyértelműen volt jól harmonizálható a tagállamok legtöbbjének energiapolitikájával. Hosszú távon nem igazán tett ez jót annak, hogy megfelelő mennyiségű beruházás érkezzen ezekbe, az, ezekbe a rendszerekbe, és nem volt meg ez, ez a korábbi elképzelés nem tette lehetővé azt, hogy megfelelően rugalmas legyen a rendszer. Ez azt jelenti, mindez azzal a hatással járt, hogy a mostani belső piac, a közös európai unió nem igazán működőképes, tehát közös energiaunió nem igazán működőképes. Tehát hosszú távon nem működőképes a dolog, és rövid távon sem. A megülő energiaforrások torzítják a piacot, és ösztözőkön keresztül ruháznak be ezekbe a megülő energiaforrásokba, a piacon kívül gyakorlatilag. Ezért van az, hogy nincs meg a megfelelő integrációs szint az energiapolitikában, Azt hiszem, hogy kell egy kapacitáspiac és egy energiapiac is. Sajnos nincs meg Európában még a megfelelő integrációs szint. Nagy ehhez az kéne, hogy a kapcsolódási pontok között sokkal jobb legyen, a kapcsolási pontok között sokkal jobb legyen a kommunikáció, tehát jobb összekapcsolódási rendszerre van szükség. Tehát fontosnak tartom azt, hogy ezen keresztül beruházásokat tudj, vagy ezeknek a megoldásával megnyerjük a beruházókat, illetve az energia decentralizációjával is valamit kezdenünk el. Külön beruházások kellenek ahhoz, hogy, a hálózatok, hogy az intelligens hálózatokba fektessünk, hogy, valahogy, hogy tudja kezelni a rendszer azt, hogy, van, hogy vannak olyan fogyasztók, akik néha fejlesztik is az energiát, illetve hogy nem azonos az energia létrehozásának, az energia generálásának az aránya. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ön üzletember, Atiensza úr. amikor egy üzletember azt hallja, hogy egy másik ilyen, másik üzletember ennyire szenvedélyes beszédet tart, akkor csak azt mondhatja, hogy politikusnak kéne lennie. Köszönöm szépen. Most pedig Keri hihetlenen következik, a Vácile alelnöke, a Eugene, az Engine Fires Plants Association európai elnöke. 10 Köszönöm, elnök úr. Sorry. Mr. Chairman, distinguished members of European Parliament, thank you very much. Köszönöm szépen a meghívást, tisztelt parlamenti képviselők előadásomban. Az villamos áram piacról szeretnék beszélni, és a szükséges rugalmasságról. Bizonyos tapasztalat alapján mondom ezt, amelyet a Vercila élén éltem meg. Ez egy európai eh, cég, és különböző eh, piacokon vagyunk érdekeltek, ismerjük különböző piacokat. Nos, ha megnézzük az energiagenerálás történetét, akkor látjuk, hogy óriási változás zajlik. Egy eh, diverzebb ellátórendszer irányába hagyományosan nagy centralizált erőművek voltak, ezek lassan reagáltak a piacra. Ez nagy gond volt, mert uh, based on long a piac sokkal gyorsabban változott, mint az energiaellátás, és ennek a földrajzi vonatkozásai is súlyosak voltak. Innen már elmozdultunk, most már egy vegyesebb világban élünk, ahol egyre inkább jelen van a fotovoltaikus és szélenergia, országonként persze különböző mértékben, nagyon nagy a variancia. Az erőművek kénytelenek voltak ehhez alkalmazkodni, sokkal kevesebbet működnek, mint korábban, nem éjjel-nappal, hanem a szükségleteknek megfelelően működtetik őket, és a trend a még távúbb és rugalmasabb ö, ö, alkalmazkodás. Ha megnézzük a lerőművek portfólióját, akkor látjuk, hogy nagyon gyorsan változott a rendszer. E, most már nagyon nagy arányban változtatható teljesítményű er-, erőművek működnek, tehát különböző szinten lehet őket működtetni, ez a rugalmasságot szolgálja. Mit értek rugalmasság alatt? Míg korábban az erőművek de legfeljebb annyit lehetett elérni, hogy leállították őket órákra vagy napokra, és vagy működtek, vagy nem. Jelenleg az a trend, hogy percek alatt lehet átállítani egy erőműnek a teljesítményét, kapacitását, tehát lehet csökkenteni a termelést, ha arra van éppen szükség, vagy növelni. És persze le is lehet őket állítani, de sokkal gyorsabban, mint a múltban. A leállítás lehetősége nagyon fontos, mert ha a megújuló energiáknak esélyt akarunk adni, akkor erre szükség van. De ez lassan meg is valósul. A rugalmasság követelménye tehát egyre több területen jelenik meg és valósul meg. A hatékonyság is ezt diktálja, az emisszió kibocsátás csökkentésének igénye is, és a biztonsági szempontok is. Megkérdezhetnénk, hogy akkor a rugalmasságnak melyek a forrásai. Különböző helyeken lehet megragadni, már az energia előállításnál, ahogy említettem, de az interkonnektoroknál is óriási szerepe van. Illetve az igény erre adott gyors válasz, tehát rendszerszerű válasz területén is, illetve a tárolás területén. Jelenleg a pump hydro technológia a legelterjedtebb rugalmassági eszköz, illetve hát a, az akkumulátorok használata. A jövőben ezt ki kell terjeszteni, és további rugalmassági eszközöket kell beépíteni a rendszerekbe. A jövőben is azonban az előállítás területén lehet majd jövőben is megragadni a rugalmasságot de a piac tervező szempontjából nagyon fontos, hogy minden fázisban lehessen a rugalmasságra támaszkodni. A Nemzetközi Ügynökség tavaly kiadott egy tanulmányt, amely összevetette a különböző energia, illetve a, hat, a rugalmassági források szerepét, és az volt a következtetés, hogy továbbra is az erőmű technológia, az erőmű struktúra a legmeghatározóbb a rugalmasság szempontjából. Nagyon kevés jelenleg a piacon a beruházás ösztönző erő. Hogyan lehetne mégis beruházni a megfelelő rugalmassági infrastruktúrákba? Ez nem csak az európai energiaipar dilemmája, hanem mindenhol ezzel küzdik az energiaipar. Íme egy példa. Az USA-ból, Texasban van a legnagyobb arányú szélenergia termelés az USA államaiból. 11 ezer megawatt szélenergiát termeltek 2012-ben, és 2017-re ezt meg fogják duplázni. És ott is ez volt a gond, hogy a piac maga nem kényszerítette ki a beruházásokat. Sőt, kockázatokat vállaltak ezzel az átállással, például azt, hogy áramkimaradás lesz. A helyi szabályozó hatóság sok tanulmányt végeztetett el, hogy mi lenne a legjobb stratégia, és arra jutottak, hogy nem alkalmaznak kapacitásmechanizmus, mert ez túl drága lenne a fogyasztóknak, ezért inkább a tisztán energiapiaci eszközökkel, tisztán energiapiaci eszközökkel operáltak, és arra törekedtek, hogy a nagykereskedelmi energiaárak alacsonyan maradjanak, miközben persze a megújuló energiahordozókat behozták a piacra. Jelenleg ott tartanak, hogy piaci alapú intézkedésekkel 8000 megawattnyi teljesítményt tudnak rugalmasan kezelni mind a szélenergia, mind a hagyományos gáz eh, ellátásban, tehát érvényesítették a rugalmasságot. Ez egy nagyon biztató jel, tehát és most már piaci igény is van erre. Tehát be lehet indítani egyfajta piaci mechanizmust, ha magától nem jelenik meg. A dilemma nyilván az EU-ban is felmerül, és a tapasztalataink alapján, más helyeken szerzett tapasztalataink alapján szerintünk a legfontosabb az, hogy valamennyi piaci résztvevőnek legyen valamilyen felelőssége a rugalmasság szempontjából. Tehát ez gyakorlatban azt jelenti, hogy ha mondjuk egy szélenergia termelő nem tudja megtermelni az ígért mennyiséget, akkor ennek legyen árkövetkezménye, és ezt ne hárítsák át a fogyasztóra. Minden tehát költség alapú legyen. Persze ez, ez egy rövid távú stratégia, emellett a nagykereskedelmi árak volatilitását is kezelni kell valahogy. Ehhez pedig tervezésre, hosszú távú tervezésre van szükség. Piac tervezésre. és külön kell választani a hosszú távú és a rövid távú árképzést, hogy a hosszú távú hatások ne szűrődjenek be azonnal a rövid távúban. Megállapításunk tehát az, hogy az energia piacot lehet és kell is fejleszteni, lehet piaci ösztönzőket megfogalmazni, amelyek révén versenyképességi biztonságosabbá és rugalmasabbá válik a piac. A rugalmasság pedig a másik két területnek is aztán jót tesz. Köszönjük szépen, Vitelen úr! most akkor értjük, hogy közben megértettük, hogy az a businessman felszólaló, akinek mondtam, hogy el kéne menni a politikába, az már volt korábban politikus, tehát értjük a lelkesedését. Most Szivárd Zomernek adok szót, aki a Reszkop szervezetnek, annak irányító tanácsának tagja. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget. Önök bizonyára minden ús állampolgárok, akik az energiaátállás foglalkoznak, úgyhogy kollégák között vagyunk. szóval Zomer vagyok, tagja vagyok annak a szövetségnek, amely európai állampolgárokat tömörít, és megújuló energiaforrásokat, meg ilyen erőforrásokkal foglalkozunk. Dániában 300 tagja van körülbelül. Ma az energia demokráciára való átállásról beszélünk, beszélek, és arról, hogy a polgárok hogyan vehetnek részt az energiaunióban, illetve az energiapiacon. Először is elmagyaráznám, hogy a RESCOP mit, mivel foglalkozik. Renewable Energy Sources Cooperative a teljes nevünk. Olyan állampolgárokat tömörítünk, akik megújuló energiaforrásokkal foglalkoznak, van, akinek saját hálózata van, van, aki, meg, van, aki napelemekkel foglalkozik. Nem csupán szövet szövetkezetek, nem csak szövetkezetek tagja jöhetnek ide, hanem bármilyen állampolgár, akit érdekelnek a megújuló energiaforrások. Az elmúlt években sokat utaztam Európában, hasonló intézményekhez, reszkópokhoz, és arra jutottam, hogy körülbelül 2500 olyan európai szövetkezet van, amely megújuló energiaforrásokkal foglalkozik, és amely gazdasági szereplője az energiapiacnak. Look at all these, um... Ha megnézzük ezeket a csoportosulásokat, akkor azt láthatjuk, hogy számos közös tulajdonságuk van. Mindannyian polgári kezdeményezésként indultak, tehát egy konyhasztalnál, vagy egy általános iskolában ültek le először ezeknek a csoportosásoknak a tagja, és azért kezdtek el ezeket a beszélgetéseket, mert úgy érezték, hogy nincs beleszólásuk a helyzet alakulásába, a különböző válságok áldozatainak érezték maguknak, a pénzügyi válság, energiaválság áldozatainak, élelmiszerválság áldozatainak, és ezzel kapcsolatban úgy érezték, hogy tehetetlenek. Ezek az emberek aztán úgy döntöttek, hogy gazdasági entitásság kell válniuk, hogy az energiapiacnak szereplői lehessenek. Hogyha új vállalkozásokat alakítunk ki a piacon és a piacon részt veszünk, akkor hogy néznek ezek ki? A hét, egy hét alapelvre. Hét alapelven alapul, hét alapelve a kiinduló pontja ezeknek a reszkópoknak, 1844-ben született ez meg először. Ezek a polgárok tehát szeretük, szerették volna azt, hogyha beleszólásuk lehet a piac alakulásába. Nézzük az alapelveket. Nyílt és önkéntes tagság. Tehát, hogyha céget alapítunk, akkor az nem kizárólagos, bárki beléphet a vállalkozásba, ez benne is van az alapító okiratban, a közösség bármely tagja részt vehet ebben a vállalkozásban következő alapelv. Függetlenül attól, hogy ki mennyivel járul hozzá a vállalkozáshoz, részt vehet, és egy embernek egyetlen szavazata van. Tehát demokratikus volt az irányítás. Minden egyes ilyen csoportosulás közösségi alapú, tehát nem a beruház, beruházott tőke volt a lényeg, hanem az, hogy a közösséget gyarapítsák, tehát a profitot szétosztják, a, illetve közösségi célokra fordítják. Hogyan történik ez a gyakorlatban? Reszkópokon keresztül, vagy egyénileg is mindenki a családi házán megvalósíthatja ezt, például nap elemeket rak fel a tetőre, vagy kis erőműveket hoz létre. A polgárok így is úgy is megfizetik az energetikai átállás árát. árát. Fogyasztóként, adózó polgárként, a hálózat használójaként, vagy a bank ügyfeleként. Vagy a bankok, vagy a nyugdíjalapok, vagy valaki úgyis használja az európai polgárok pénzét. a nap, a szél a véleményünk szerint közjó. A közösségnek közösség kell, hogy tulajdon joggal rendelkezzenik, nem lehet ezeket privatizálni, magánosítani. Tehát az nem elképzelhető, hogy valaki ezeket a közjavakat saját magának vindikálja, és ebből profitot hozzon létre. ezeknek a csoportosulás, csoportosulásoknak is tehát ugyanolyan joga van ahhoz, hogy részt vegyenek a piacon. Az Energia Uniónak van egy jövőképe, és ebben a polgárok kerülnek a középpontba. Övék lehet az energetikai átállásban az irányító szerep. Mi nagyon örülünk ennek. Az elmúlt években azt láthattuk, hogy a központosított energia létrehozás volt a középpontban. Tehát ebben a központosított, vagy ebben a szabályozott piacban a központosított szerveké volt a főszerep. Számukra a polgárok aktívan résztvevő polgárok, Ezek a polgárok a teljes energiáláncban megtalálhatóak az előállításban, a hálózatra való becsatlakozásban, energia előállításban, energiafogyasztóként. Tehát a teljes rendszerben megtalálhatóak vagyunk. Vannak olyanak energiaszövetkezeti tagok, akik energiát hoznak létre. Vannak olyan cégek is, amelyek amelyek, amelyek intelligens technológiákat segítenek abban, például, hogy hatékonyabbak legyenek a hálózatok, tehát IP cégek. A hálózatoknak mindig monopól helyzete van. A polgárok fizetik a hálózatot, ezért úgy érünk, úgy érezzük, hogy a polgárok az önkormányzatokon keresztül, vagy ilyen szövetkezeteken keresztül tulajdonosi szerepe bírnak. Közös érdeke tehát a hálózat üzemeltető, közös érdeke van tehát a hálózat üzemeltetőnek és a polgároknak. Milyen gondolt gondod az adminisztratív, adminisztratív terhek hogyha megváltoznak a jogszabályok, akkor egy kis vállalkozóknak nagyon nehéz ehhez alkalmazkodni. Egy nagy energia cégnek, akinek hatalmas jogi osztálya van, több száz projektje, ezeknek a nagy cégeknek könnyebb az alkalmazkodás. Nekünk kisebb szereplőknek ez komoly gondot jelent. ha az Európai Unió ismételten elkezdi a központosított villamosenergia termelést támogatni, és van precedens azokban az országokban, ahol ezek a demokratikus szövetkezetek nem léteznek, ahol inkább a központosított, ahol inkább a nagy központosított szereplőknek van hatalma, akkor visszatérünk az előző rendszerhez. Mindenből azt a következtetést szeretném levonni, hogyha próbálunk ezen az úton haladni, hogyha azt akarják, hogy mi polgárok is ott legyünk az energiapiacon, akkor ösztönözzék a fogyasztókat arra, hogy fogyasszanak, hozzanak létre energiát, de a legfontosabb, hogy egyenlő viszonyokat élvezzenek ezek a csoportosulások tagállam és helyi szinten is. Végül is ezt szeretné elérni az EU és az Energiaunió. Az, amikor egyelő hozzáférésről beszélünk, az nem jelent egyelő bánásmódot is. Nem beszélünk arról, hogy mi másként kezeljük az embereket, pedig a lényeg az lenne, hogyha, hogy a piachoz mindenki egyformán férhessen hozzá. Úgy változtassák meg a jogszabályokat, hogy a polgárok aktívan részt vehessenek a következő évtizedekben, évszázadokban az európai energiapiacon. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Következnek a kérdések. Nem én fogom föltenni az ECR-es kérdést, bár elvileg én helyettesítem a jelentéstevőt, gondolom már lelkük van belőlem. Nika úr, kérem tegye fel a kérdést. Én Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes beszámolókat hallhattunk, úgyhogy lehetővé teszik ezek, hogy egészen pontos kérdéseket tegyek fel. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy az ország energiamixében a megújuló energiaforrások 30%-ot meghaladó részaránya veszélyes, és ezt el kell kerülni. Mi az önök véleménye erről? Másodszorban a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban vannak bizonyos kételjeink. Talán eloszlathatják ezeket a kételjeket. Harmadsorban sosem értettem, és úgy gondolom, hogy nincs is csoda szer bizonyos problémákra, a 10%-os eh, arány túlságosan ambíciózus szerintem. A 90%-ot eh, eh, továbbra is más forrásokból kell majd biztosítani. Úgy gondolom, hogy ha 10%-os megújuló energiaforrás részarányt elérjük is, azzal nem váltjuk meg a világot. Negyed sorban sokan azt mondják, hogy a megújuló energiaforrások szubvenciója versenytorzulást ok okoz, és oda vezet, hogy dömping árak alakulnak ki, például, például 10 euró megawatt óránként, ez volt Romániában az ár, aztán itt van a tárolás, az energia tárolása a kérdése. Mindig nagyon szép, amiket erről hallunk, de hát mely időtartamra lehetséges ez a tárolás? Talán itt a CCS technológiáról van szó. Vannak, akik azt mondják, hogy ez csak 30 év múlva lesz piacképes technológia. Például a vízerőművek esetében csak 15%-os a tárolási kapacitás, a többi az veszendőben egy Más tárolási technológiák esetében, amikor akkumulátorokat vagy hatalmas nyomású berendezéseket használnak, mikor lesznek ezek regulárisan alkalmazhatóak? Mennyi idő van szükség? Mennyi időre van szükség ahhoz, hogy ezek a technológiák alkalmazhatóak legyenek? Talán rosszul értettem önöket, de hogyha például a nap nem süt, vagy napfogyatkozás van, akkor konvencionális forrásokból kell a kieső elektromos energiát pótolni, villamos energiát. Igaz az, hogy tucatjával kell majd új eh, erőműveket építeni erre a célra. Tehát nagyon sok kérdés van, amit a kollégák itt föltettek, eh, illetve amelyeket nekem kellett más kollégák nevében feltenni. Köszönöm szépen. Rübich úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a döntő az, hogy azon kell elgondolkodnunk, hogy rövid távon, középtávon és hosszú távon hogyan tudjuk a politikánkat megvalósítani. Ma ugye a magán eh, beruházók vagy az állami beruházás kérdéséről ejtettünk szót. Nyilvánvalóan nem mindegy, hogy kinek a tulajdonában vannak az eszközök, eh, nem mindegy, hogy hova megy a profit. Tény az, hogy versenyfeltételeket kell teremteni, a versenynek érvényesülnie kell. Ez a legfontosabb elf. Hogyha az energiapiacon nincsen verseny, és itt ugye különböző szinteken van szüksége a versenyre. A foszilis energiánál már nagyon jól bevált a versenybevezetése, úgy tűnik, hogy a megújuló energiaforrásoknál is jól működik időközben már. A megújuló energiaforrások előnye az, hogy gyakorlatilag a változó költségeknek az aránya az nulla. Itt nagyon nagyok az előzetes beruházási költségek, és hogyha aztán süt a nap, akkor gyakorlatilag a változó költségeknek a részaránya a nullához tart, miközben mondjuk a foszilis energiaforrások esetében 150 és 50 között gyakorlatilag az elmúlt időben hatalmasat változhattak az árak. Úgyhogy ez a brutális valóság a foszilis energia esetében. Az a fontos most, hogy a nagy rendszereket, és ez lenne az én kérdésem, a nagy rendszereket, amelyek különösen az ipar számára fontosak, amelyek az energiaintenzív ipar számára nagyon fontosak, hiszen belőlük él elsősorban az európai értékteremtési lánces ipar. Tehát hogyan tudjuk a az ellátási biztonságot a kisegységek esetében biztosítani, úgy, hogy közben megteremtjük a versenyt, tehát legyen a kisegységek esetében ellátási biztonság, a másod, másik oldalon viszont megfelelő verseny legyen, és megfelelő stabil árak legyenek az ipar számára. És az utolsó pont, amiről említést tennék, van problémánk itt az európai engedélyezési határidőkkel kapcsolatban. Az Európai Bizottság úgy közölte, hogy 11 éves engedélyezési határidők vannak átlagban. A Juncker terv most három éves időtartamot tervez. Van-e esetleg olyan projekt a Juncker terv keretében, amely lehetővé teszi azt, hogy három éven belül megvalósuljon a projektek, és új munkahelyeket teremtsenek. Vannak-e olyan területek az a tudomása szerint, amelyek talán most még nincsenek meg, de a jövőben lehetőséget biztosítanak arra, hogy ezt a tervet értelemszerűen megvalósítsuk. Köszönöm szépen, Rübich úr! A következő Tamburáno úr az EFDD nevében. Mr. Kelly. Ha nem ő, akkor Kelly úr. Köszönöm. És Rübig úr egyetértve, köszönöm az előadóknak is, amit elmondtak. Az első két előadás a beruházások problémájával foglalkozott a bizalom kérdésével. A Juncker terv fő értelme pont ennek a bizalomnak a megteremtése valamennyi ágazatban önök szerint a Juncker terv megvalósítható-e energia, az energiapiacon, és ha ennek akadályait látják, akkor önök szerint hogyan lehet megteremteni annak a környezetét, hogy a, a megújuló energiáknak többek között több térjusson. Az utolsó előadó az együttműködésről szólt. Ez egy felülről lefele megvalósuló kezdeményezés. Egyes vezetők összeültek, és azt mondták, hogy ezt megcsinálják. Én ezt sajátosnak tartom. Hazámban, Írországban általában az a tapasztalat, hogy ha felülről jön akár a jó kezdeményezés is, ezt bizalmatlanság veszi körül, még hogyha ezek alternatív energiaforrások megvalósítására irányuló projektek is. Hogyan kezelik önök ezt a problémát? Milyen növekedési esélye van ezeknek az együttműködési struktúráknak, amelyekről ön beszélt az Európai Unión belül? Köszönöm szépen, Kelly úr! Mivel nincs több kérdés, ezért kérem előadóinkat, hogy válaszoljanak. Mindkét előadónknak öt percet adok, parancsoljon. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy a villamos energia hálózat milyen korlátok között tud befogadni megölő energiaforrásokat, mert nincs egységes válasz, összekapcsolódás szintől függ, tárolási szintől függ Spanyolországban. A szélenergia jelenleg 20%-ot tesz ki a megülő energiaforrásokból, bizonyos időszakokban ez akár 70%-ig is fölmehet. Tehát az instant energia szükség, az abban a pillanatban miért energia szükséglet 70%-át is kiteheti. És hogyha bevesszük a vízenergiát is, akkor majdnem 50%-os a, 50% a részesedése a megújuló energiaforrásoknak, 40-nél mindenképpen több. A lényeg az, hogy a rendszer a szükséges eszközökkel rendelkezzen, tehát a lehető legnagyobb legyen az összekapcsolódások száma, hogy tudja kezelni a, a megújuló energiaforrásokat, nem sokára az új rendszerrel, amit most adtak át, 2800, illetve eddig 2800 volt az összekapcsolódások száma, most már tízezer lesz. Ez egy hihetetlen puffer zónát hoz létre, hiszen nagyon nagy a megújuló energiaforrások esetében a variáció, és ez plusz energiát jelenhet, jelenthet energia, nagy energia szükséglet esetében, hogyha megvan a szükséges tárolókapacitás. aztán a tárolásnál is nőnek a kapacitásaink. Egyébként korábban részese voltam annak a teamnek, aki elindította az összekapcsolódási rendszerek fejlesztését, amit most adtak el. Az összekapcsolódás intenzitásának növekedése mindenképpen jót tesz az egész EU-nak. 80 egytől kezdve mostanáig Spanyolország, Franciaországgal semmilyen új összekapcsolás, energetikai összekapcsolást nem hozott létre, és itt politikai akaratról is szó van, de ezen túl kell lépnünk, hiszen az európai közérdekeket is szolgálnunk kell. Nézzük a beruházásokat, illetve a támogatásokat. Nyilvánvaló, hogy a támogatások torzítják a piacot. De maga az a tény is, hogy bizonyos országokban vannak megújuló energiaforrások, már ezek is torzítják a piacot. Ezeknek az energiája, ezeknek az energiáknak a változó költsége nulla, úgyhogy val- valamilyen módon mindenképpen lehet kompenzálni az egyéb költségeket, az állandó költségeket. Európának tehát támogatni kéne a megújuló energiaforrásokat. Felmerül a kérdés, hogy Európának, Európának milyen konkrét kompetenciái lesznek. Ami a klímaváltozást illeti, ez is alapvetően az intervención alapul. A polgároknak kell eldönteni azt, hogy konkrétan milyen módszereket, milyen szakpolitikákat preferálnak. Politikai döntés válik ebből, ez alakítja ki a piacot, a piacnak pedig hatékonyabbnak kell tenni, és ez aztán ismételten kapcsolódik ahhoz, hogy politikai szinten milyen döntéseket hoznak. Tehát hosszú távon kell elgondolkozni mindezen, tehát hosszú távon kell, előre kell kigondolni, hogy mégis milyen jövőképünk van a európai energiapiacról. Tehát azt kell elérnünk, hogy a létező energiaparkot optimálisan tudjuk felhasználni. Hogy érjük el azt, hogy megfelelően harmonikusak legyenek a különböző egyensúlyi mechanizmusok, a rugalmasságot hogy érjük el? Tehát a szabályozó vagy egyensúlyozó mechanizmusoknak is megfelelően kell működni. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök. Következő felszólalunk, Vitánán úr, 5 percben, parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Az első kérdést illetően a megújuló energiaforrások 30%-ára vonatkozóan az a tapasztalatunk, hogy egy bizonyos szintig nő a megújuló energiaforrások aránya, és utána ez lassul, hogy hol ez, ez a határ, általában 20-30 százaléknál lépjük el át azt a határt, ahonnan kezdve elkezd csökkenni ezeknek az ára. És a jelenlegi csővezetékek nem a rugalmasság jegyében épültek. Márpedig manapság a rugalmasság, az alkalmazkodási képesség sebessége döntő. És a rugalmasságba fektetett pénz mindig megtérül. Ha nincs kellő rugalmasság, akkor az a rendszer többi részét is veszélyezteti. A beruházások üteme azonban szinte mindenhol ö, gondot jelent, hiszen mindenhol régi típusú az energiarendszer alapja, amelyben ismeretlen volt valójában a rugalmasság. és hogy mennyiért lehetett megvenni egy kilovett órát, az hosszú távon meghatározott volt. Most az, hogy gyorsan percek alatt át lehet állítani a rendszereket, ezzel árhatást is el lehet érni. Tehát teljesen megváltozott a világ már. A második kérdés a versenyre és a magánszféra szerepére vonatkozóan. Szerintem a magánberuházásokat ösztönzi a verseny. Csak kiszámítható és konzisztens politikára van szükség, és a piacba amennyire lehet nem szabad belenyúlni. A várt árhatásoknak megfelelően persze meg lehet nyitni bizonyos kapukat politikailag bizonyos beruházások előtt, de egyébként hagyni kell, hogy a piac magát szabályozza. Tény, hogy sok erőmű működtető szempontjából nem mindegy, hogy milyen technológiákat választanak a jövőre vonatkozóan. Ha stratégiaian gondolkodnak, akkor mindenhol a gyors reakció irányába kell ellépni a fejlesztőknek. Tehát, hogy képesek legyenek alkalmazkodni a váratlan hatásokhoz. Hogy a Juncker terv megvalósítható-e, hát nem én vagyok az, aki ezt majd megmondja, de tudomásom szerint Ugye a Juncker terv a magánberuházások felendítésére épül, és bár ez jó dolog, de önmagában a Juncker terv nem fogja megoldani valamennyi problémánkat, és végül is a piac fogja eldönteni azt, hogy egy adott befektető tényleg tesz-e pénzt valami vagy sem. Köszönjük szépen, Hetelen úr. Most, most jön Zomer úr. Köszönöm szépen. Egy konkrét kérdést kaptam Kelly úrtól. Sokat beszéltünk már a technológiai átállásról. Kelly úr azonban kiegészíti ezt egy fontos kérdéssel, hogy mi ezeknek a társadalmi elfogadottsága. Sok ellenállás van egyes országokban bizonyos fejlesztésekkel, például szél, turbina építése szemben. A holland kormány ugye a fogyasztók számlájára rátett egy összeget, amely számukra a fogyasztók számára megmagyarázhatatlan, és ezért is van ellenállás. Tehát ez egy rossz intézkedés volt, és hogyha a polgárok nem értik meg, hogy miért van szükség átállásra, akkor itt összeállhat a világ valamennyi mérnöki szakembere, ha a lakosság azt mondja, hogy ezt ő nem fizeti meg, akkor meg fog bukni a projekt. Az energia szövetkezetek, együttműködési struktúrák azért jók, mert itt alulról felfele építkező összefogásokról van szó. Itt nem arról van szó, hogy ellene vagy mellette vannak a megújuló energiaforrásoknak, hanem fair szabályokat alakítanak ki, az árakat hozzáigazítják a feladatokhoz, és a helyi gazdaság támogatására hasznosítják az energiát. Ha helyben valaki úgy érzi, hogy őt ez számára ez nem éri meg, akkor ez kiderül. Ilyenkor a koop, a szövetkezet ö, egyeztet a szereplőkkel, mert közel áll hozzájuk, és addig tárgyalnak, míg meg nem éri a helyieknek, ö, hogy beszálljanak. Tehát ö, fejlesztést, fenntartható fejlődést, és még pénzmegtakarítást is tudnak kínálni a polgároknak. Tehát nem arról van szó, hogy berángatják őket valamibe, hanem valóban érdemben együttműködnek. Ezért van szükség tehát alulról fölfelé építkező demokratikus összefogásokra, ilyen szövetkezetekre. Ezek nem csak kezdeményezések, nem csak propaganda akciók, hanem működő piaci, gazdasági összefogások, és szerintem a jövő energiapiaca ilyenekre fog épülni. sokan aggódnak, hogy nincs meg a pénz a beruházásokra. Csak Hollandiában 350 millió eurót megtakarítást értünk el a szövetkezetek működtetésével. És így most éppen Dél-Hollandiában is építünk egy új szélturbinát, egy helyi közösség teljes egyetértésével, 120 tagja van lassan 200 tagja lesz. Egy hét alatt sikerült megtárgyalni azokat a feltételeket, amelyek szükségesek voltak a szélturbina létrehozásához. Egy hét alatt az összefogással megszereztük a banki garanciát is, a hitelt. Tehát ha megvan a demokratikus akarat, a közösen kialakított akarat, akkor onnantól már csak egy egyszerű technikai kérdés a megvalósítás. Tehát ebbe kell befektetni, hogy a, az összefogás tagjainak és az érintetteknek konkrét megfogható eredménye származzék az összefogásból. minél biztonságosabb, rugalmasabb, sokpólusúbb lesz az energia, és az Európai Unió feladata, annál több esély jut az ilyen összefogásoknak. Köszönjük szépen Zober úrnak. Talán most nem a legjobb pillanat, de mégis most adom meg az Európai Bizottság képviselőjének, hogy öt percben reflektáljon arra, amit eddig hallottunk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az ITRÉ-nek, elnök úrnak, illetve a jelentéstevőnek, hogy ezt a ezt a meghallgatást megszervezték, nagyon aktuális a téma. Jelenleg az öt dimenzióban, a stratégiai keretben nincs benne a közös energiapiac. Ahogy ezt el szoktuk mondani, ezek a dimenziók egymáshoz szorosan kapcsolódnak és a belső energiapiacnak stratégiai szerepen van. A mai napon már nagyon sok fontos témára rátapítottunk, például a belső piac és az energiabiztonság közötti kapcsolatra. Ezt az elmúlt, az elkövetkezendő években sem szabad elhanyagolni. A bizottság jelenleg különböző kezdeményezéseken dolgozik, 15 cselekvési pontunk van, ezeket kell, ezeket kell részletesen megfogalmazni. A jövő években 40 ilyen kezdeményezést fog, évben 40 ilyen kezdeményezést fogunk kidolgozni. Ebből sok kapcsolódik a mai témához. Röviden fogok hozzászólni, de először is utalnék arra a kezdeményezésre, amely, az elektrom, amely a villamos árammal, energiával fog foglalkozni, azzal konkrétan, hogy a következő években hogyan lehet az igazi belső piaci, piacot elérni. A biztos egy konzultatív közleményt tenne még a nyár előtt, ez fontos lesz a parlamentnek is, de a többi érintett félnek, illetve a tagállamoknak is. Számítunk tehát a véleményükre. Ezt a kezdeményezést majd 2016-ban követik részletesebb javaslatok is. Aztán ma beszéltek olyan kérdésekről is, amelyeket, amelyeken mi is foglalkozunk. Például a közös energia előállítási kapacitást hogyan lehet lehető legjobban felhasználni, hogyan lehet ezt úgy felhasználni, hogy a tagállami piacok között te legyenek akadályok. Tehát fontos kérdés az is, hogy a jövőben az energiapiac meg tudjon, meg tudjon felelni annak a kihívásoknak, amelyeket a megújuló energiaforrások jelentenek. Rugalmasság, stb. Aztán folytatjuk a munkát 10%-os célkütőzéssel kapcsolatban is, tehát az új termékek a villamos energiapiacon, illetve a 2020-as célkütőzésekkel kapcsolatban is folytatjuk a munkát. Idén a földgáz ellátás biztonságával kapcsolatban lesz majd egy új javaslatunk, például a regionális együttműködést hogyan lehet megerősíteni tagállamok között. Ma erről egyébként beszélt a korábbi litván miniszterelnök. A tagállamok is érdeklődést fejeztek ki ez iránt az, az energiatanácson néhány héttel ezelőtt, és azt hiszem, most már mindenki számára világos az, hogy az energiarendszerek integrációjában ez egy fontos lépés lehet. Most pedig még egyszer köszönetet mondanék ezért a nagyon hasznos eszmecseréért, és a bizottság folytatja a szoros együttműködést a parlamenttel ebben, ezekben a témákban. Köszönöm szépen, Drop úr, mondja az elnök. Back into the role of the... Most ismételtem, mint jelentéstevő fogok beszélni. Kubilius úr beszámolt arról, hogy egy tagállam hogyan csökkentheti függőségét egy monopól ellátóhoz képest. Nagyon komoly tagállami kezdeményezéseket lehet tenni, és ugyanakkor több Európát is kért. Aztán Kempfert asszony prioritási listát tanácsolt számukra, ezt nem ismételném meg, és nagyobb szolidaritást kért az európai ö, tagállamok között. Atienfe úr szenvedélyes módon kihangsúlyozta, hogy az energia, villamos energiának milyen szerepe van a energetikai átállásban, aztán Hietainen úr az európai, illetve még Atiensza úr az energiapiacok harmonizációról beszélt, Hietainen úr a belső piacról beszélt, arról, hogy az igazi energia uniónak ez a legfőbb pillére, és kihangsúlyozta azt is, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség, és azt is demonstrálta, hogy ezt hogyan lehet elérni. Zomer úr arról beszélt, hogy az energetikai átállásról, tól, hogyan lehet eljutni az demokráciáig, illetve arról is beszélt, hogy hogyan lehet az emberekkel elismertetni a mi munkánkat, illetve az európai polgárok hogyan játszhatnak nagyobb szerepet ebben a folyamatban. Veszrop úr végül az bizottság részéről az Európai Bizottság 15 pontos cselekvési tervéről beszélt, vagy listájáról. Szeretnék a parlament és a szakbizottság nevében köszönetet mondani az előadóknak. Kérdésem, hogy bármilyen más kérdése, felvetése van, aki, van, van akinek nincs. Szakbizottságunk következő ülése Buzek úr elnökletével május 6-án lesz, 9 órától 12 óráig, utána 15-től 18.30-ig, és május 7-én szintén 9-től fél egyig. Ezzel pedig berekeztem az ülést. Köszönöm.